Συνεχίζουμε την Folytatjuk az ülést. Napirendünk következő pontja a tanács és a bizottság nyilatkozata az Európai Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Európai Egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodás témájában. Elsőként López Garrido fogja megkapni a szót a tanács nevében.